Az előadót illeti a szót négy percben. Köszönöm szépen. Itt lehetségesé vált eh, visszatérni erre a vitára, és eh, néhány kérdés azért nyitott maradt. Tehát mindenek előtt szeretnék rámutatni, hogy eh, a jelentés célja az, hogy a jogalkotásunkat az európai valósághoz igazítsuk. És itt új kereskedelmi kérdésekről van szó. Igazából csak technikai jellegű módosításról van szó, hogy gyorsítsuk az eljárást. És a bizottság itt elsősorban delegált aktusokban gondos, gondolkozott, hogy az Európai parlament ne legyenek óriási, hosszú listái különféle termékekről. És a szakértők pedig foglalkozni fognak azokkal a témákkal, amelyek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban szerepelnek. Tehát viszonylag gyorsnak kell lennünk. És hogyha nem vagyunk gyorsak, akkor régi listáink maradnak a kettős felhasználású termékek tekintetében. És itt 2010-ig bezárólag szerepelnek ezek a termékek. Nagyon gyorsan elavulnak itt dolgok, és mindenképpen a 2011 alatt bekövetkezett változásokra is reagálnunk kell. Sajnos az a helyzet, hogy itt a bizottságban néha párhuzamos munkát végeztünk, és számos szempontot nem sikerült figyelembe venni, hiszen itt nagyon gyorsan kellene lépnünk, és szerintem egyetérthetünk azzal, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egyik előnye az, hogy gyorsabban haladjunk. És a szocialistáktól hallottam, hogy újabb módosítókat szeretnének benyújtani. Tehát itt átláthatóságot szorgalmaznak. Szeretnék még rámutatni, hogy néhány releváns, néhány nem. Azonban nem szeretném kockáztatni azt, elértünk, hogy túl, azáltal, hogy túl későn fogadjuk el ezt a dokumentet. Tehát túl sok módosító van, és tudjuk azt is, hogy az egész rendszert itt újabb termékekkel kell kiegészíteni, amelyek kettős felhasználásúak. Itt 2013 és 2014-ben juthatunk a dolog végére. Azonban ez alatt az idő alatt is változnak majd a dolgok. Remélem, hogy most a technikai dologgal tudunk foglalkozni, és akkor utána meglátjuk, hogy később mihez térünk vissza. Tehát később más szempontokra is visszatérhetünk. De remélem, hogy most technikai módon tudjuk megtárgyalni a dolgot. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság véleményét de Hucht biztos úrtól tudjuk meg. Thank you, uh... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az a javaslat, amiről ma vitatkozunk, az a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére vonatkozik, ezért kettés célt szolgál. For security. It intends to make the... Hogy ennek az az abszolút haszna, hogy egyre hatékonyabb lesz az EU-s technológia, és így próbáljuk meg elkerülni a tömegpusztítási fegyvereknek az elterjedését. Másodszorban ez a javaslat az EU felvirágzását biztosítja, hiszen a piacon egyre versenyképesebbek leszünk, azáltal, hogy az exportjaink bizonyos kritikus szektorokban továbbra is folyanak. Én úgy gondolom, hogy a célkitűzésekkel a parlament többsége egyetért. Alapvető fontosságú, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk az érdekeink védelme és a kereskedelem között. Annak érdekében, hogy elérjük ezt, nagyon fontos, hogy a biztonságot megbízzuk azzal, hogy az EU ellenőrzési lista, néven szereplő listát, ezek az ellenőrzött behozatali cikkek, ezeket ellenőrizhesse. Ezeknek a listáknak a naprakészségét rendszeresen biztosítani kell, annak érdekében, hogy a nemzetközi ellenőrzéseket EU szinten is kivitelezzük. Jelenleg az EU-s jogalkotás túlságosan merev és nem fedi le ezeket a rugalmas célokat. Hogy vegyek egy példát. Több mint két évig tartott az EU-nak, hogy a közös ellenőrzési listát napra készre tegye. Ezt széles körben kritizálták, hiszen az EU így nagyon lassan reagált, miközben a világpiacon a versenytársaink nagyon gyorsan tudnak reagálni. Azt is javasolták, hogy a kettőszélű exportra vonatkozó jogszabályok második függelékét is a bizonyos alacsony kockázatú célhelyekre vonatkozó listát a bizottság újra áttekinthesse. Itt a kérdés az, hogy mennyi ideig tartson az EU-nak az, hogy az exportokra vonatkozó kontrollt fokozza, miközben a biztonsági helyzet romlik egy adott országban. Nyilvánvalóan, hogy ez nagyon fontos, ezért aztán a javaslat ezt a fajta az eljárást felgyorsítja. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Feljegyeztem a módosító indítványokat, amik beérkeztek, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy a bizottság az exportrezsimet illetően készen áll azoknak a kérdéseknek a megvitatására is, amelyek ezen a jogszabályon kívül esnek. Ma csak arról vitázunk, hogy az eljárás hatékonyabb legyen, hogy az EU-s ellenőrzési lista a kettős felhasználású termékek kivitelét illetően, a katonai célú termékeket illetően és a potenciálisan tömegpusztító fegyvereket illetően javuljon. Köszönöm szépen a figyelmüket. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. párt nevében két percben. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Tisztelt elnök úr, igen, kedves, igen, tisztelt kollégák! Ott folytatnám, ahol Degüst kolléga, illetve biztos úr zárta mondandóját. Közös érdekünk a hatékony ellenőrzés olyankor, amikor hamis termékek elhagyják az Európai Uniót, de mindig fontos, hogy világos legyen, hogy e konkrét rendelet esetében miről is van szó. Azon termékekről van szó, amelyek civil felhasználásúak lehetnek adott esetben. Ilyenek például a az íróasztalhoz rendelt székek, a különböző gépjármű, alkatrészek és egyebek, amelyek civil felhasználásúak normális esetben. A mai vita egyik fő kérdése az ex post és az ex ante meghatározás egy export esetében. Fontos, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi is áll benne a rendelet tervezetben. Arról van szó, hogy egy olyan exportőr, aki erre a rendeletre hivatkozik, amely, amikor a tagállama vagy az adott termék a listán áll, a rendelet ilyenkor feljogosítja őt arra, hogy exportálja, tehát kivitelre bocsássa termékét. Most pedig azon vitatkozunk, hogy gyakorlatilag statisztikai okokból kifolyólag ezt az export előtt kell kötelezően megadnia, vagy utána. Tehát az ex post, ex ante kérdés esetében nem az export lehetőségéről van szó, hiszen hogyha az ország, illetve a termék a listán szerepel, akkor lehetővé válik az export. Arról van szó sokkal inkább, hogy a vállalatokat szükségtelen akadályokkal szembesítjük-e. Fontos elgondolkodnunk azon, hogy tényleg ezt akarjuk ki, hiszen a lényeg az, és ebben egyetértünk, jobban kell ellenőriznünk, gyorsabb reakció képességre van szükség, ezért kifejezetten támogatom a bizottsági javaslatot, és egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott, a listákat a bizottságnak mielőbb meg kell változtatnia, hogy a múlt tartatatlan helyzete megváltozzon, és legyen egy hatékony exportkontroll. Köszönöm. Szocialisták véleményét Leitfried úr közvetíti. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Látjuk, hogy mindig, amikor a kettős felhasználású termékek állnak napirenden, folyamatosan csöngenek a telefonok a német gazdasági minisztériumban. Beavatkozásra kerül sor, folyamatosan megpróbálják befolyásolni a képviselőket. Azt gondolom, hogy amikor erről vitázunk, akkor világosan el kell mondani, hogy miről van szó. Nem arról van szó, hogy milyen széket rendel valaki, az irodá, irodájában. Nem, katonai termékekről van szó, szoftverről, veszélyes vegyi anyagokról. És azt is tudjuk, hogy van olyan szoftver, amelyet az Európai Unióból exportáltak, és közel-keleten emberek meggyilkolására alkalmazták ezt, mert olyanok használták, akik az emberi jogokat megsértették, akik az emberi jogokat lábbal tiporták, az embereket kínozták, és részben meg is ölték. Úgyhogy ezért mégis nagyon fontosnak tartom, hogy erről vitázzunk. Vitázzunk arról, hogy ezeket az exportokat nem kell-e előre öm, engedélyezni. Mi lesz? semmi különbség nincsen a között bürokrácia szempontjából, hogy 30 nappal az eladás előtt vagy után hagyjuk jóvá az elő, elő, elő, eladásokat. Ez csak egyszerűen több biztonságot jelent. Úgy látszik, hogy egyes cégek egyszerűen ahhoz ragaszkodnak, hogy nagyobb legyen a profitjuk. Elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament elérje azt, hogy az Európai Unió ugyan exportáljon, de ellenőrizze is ezeket az exportokat. Ezért minket, szociáldemokratákat nagyon is eh, érint, ezek, nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést. Én megértem az Európai Bizottságot, megértem a néppártit, néppártot is. Azt akarják, hogy minden gyorsan menjen, gyorsan, öm, akadálytalanul. Azonban ez az eljárás sokkal súlyosabb problémákat okoz, eh, mint eh, azok az aggodalmak, amelyek itt eh, elhangzottak az előbb. Köszönöm szépen. Very much we are under the time. Köszönöm szépen, nagy időnyomás alatt vagyunk, úgyhogy a következő hozzászóló Sáke asszony. Másfél perc. Thank you, President, Commissioner, colleague. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. A kettős célú elhasználású termékeknél a technológiára kell koncentrálnunk, hiszen ez az állampolgárok számára felszabadító jellegűek, gazdasági, szociális, kulturális és más lehetőségeket jelentenek a fejlesztésre. A technológia az emberi jogok is összefonódik. Az arab országokban, Indiában, Kínában, Burmában az okostelefonok és az internet segítségével az emberek alapvető emberi jogokat nyernek, mint például a szabad szólás, a szabad gyülekezés, az információhoz való jog, és így az emberi jogokkal való visszaélést is dokumentálni lehet. De akik ettől tartanak, azok visszavágnak, és így a technológiát is elnyomják. Az egész világon a börtönökben olyan újságírók, állampolgárok találhatók, akiknek a laptopjait, okostelefonjait, e-mailjeit feltörik, ahol felülvizsgálják, cenzúrázzák ezeket az eszközöket, és ez itt az élet és halál kérdése ezeknek az embereknek a számára. Ezek a technológiák, amelyekkel elnyomják az embereket gyakran sajnos a Made in EU feltüntetést viselik. Nagyon fontos, hogy gyorsan reagáljunk. Véget kell vetnünk a digitális fegyverkereskedelemnek. Ellenőriznünk kell, rugalmasnak kell lennünk, annak érdekében, hogy az EU vezető szerepet vállalhasson a változó világban. Köszönöm. Most Keller asszony következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen. A, a kettős felhasználású termékek ártalmatlanak néznek ki, azonban az autoriter rezsimek kezében ezek ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a géppisztoly vagy a, vagy a tankok ha demokratikus folyamatokat ellenőrző elnyomó rendszereknek exportálunk ilyen termékeket. Az iráni biztonsági szolgálatok Nokia termékeket, mobiltelefonokat használtak akkor, amikor, amikor elnyomó rendszerüket gyakorolták, embereket zártak börtönbe az innovatív és versenyképes ágazat, ahogy ez az Európai Unióban nevezik, ez nagyon fontosnak tartja, hogy a biztonsági és a védelmi technológiában szinergiát hozzunk létre. Felmerül a veszélye annak, hogy a biztonsági érdekeink, érdekeinket eladjuk, elárusítjuk. És ezért azért szeretném kérni önöket arra, hogy a szociáldemokraták és a zöldek módosító javaslatait támogassák. Most Earl of Dartmouth következik egy percben. Szabadság és demokrácia Európája. Uh, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. A kettős felhasználású cikkek témája mindig felmerül. A fontossága az, hogy annak érdekében, hogy ezen a listán szereplő termékeket exportálhassuk nekünk, az EU-nak, a bizottságtól kell először engedélyt kérnünk. Az EU ezt azzal támasztja alá, hogy ez a lista megakadályozza azt, hogy diktátorok kezébe fegyverek juthassanak. De figyelembe véve, hogy az EU-s cégek Gaddafi, Gaddafinak 300 millió eurónyi fegyvert adtak el 5 év alatt. Ez az állítás, az előbbi állítás egyrészt nem igaz akkor, másrészt viszont képmutató. Hogy legyek egyértelmű. Ennek a javaslatnak a célja az, hogy még több hatalmat adjon a bizottság kezébe, hogy meghatározhassák, hogy milyen termékek kerüljenek bele ebbe az uniós jegyzékbe. Az Egyesült Királyság egy globális kereskedelmi nemzet, elnézést, de azt hittem, hogy másfél percen van. Tehát teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom, hogy meg nem választott eurokraták mondják meg, hogy az Egyesült Királyság mit exportálhat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Szuszta urat illeti a szó. Nincs, nincs jelen. Herr Präsident, ich würde gerne die Minute Elnök úr, Suszta úr, egy percét szívesen felhasználnám, hogyha lehet. Ő ezzel egyetért, sajnos nincs itt, és engem hatalmazott föl, hogy egy percben szóljak hozzá az ő nevében. A spontán felszólalás keretében megadom az egy percet majd önnek. Most most Kusztás úré a szó controlul la nivel european al de. köszönöm szépen elnök úr tehát a az export ellenőrzések ezen kettős felhasználású termékek esetében szükségesek annak érdekében, hogy ezen árucikkek elterjedését megakadályozzuk, ugyanakkor azonban egyensúlyt kell teremteni ezen érdeke és a civil felhasználású termékek kereskedelmi érdekei között. Éppen ezért eh, én támogatom az Európai Bizottság javaslatát. Úgy gondolom, hogy ha tovább habozunk ezen rendelkezések átültetése során, az nem lenne üdvös, azt gondolom mindenképpen nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a termékek és technológiák, amelyek veszélyeztetik az emberi jogokat és a demokráciát, valamint a szólásszabadságot, hogy ezek ne terjedjenek el, figyelnünk kell azokra a technológiákra és azokra a digitális technológiákra, ide tartoznak ugye az okostelefonok is, amelyek erre hasznosíthatók, ezért én támogatom a GUE és az ALDE, valamint az én módosítóimat. Most Leitfried úrra tekintek. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én tulajdonképpen csak azért akartam még egyszer hozzászólni, mert szerettem volna utalni arra, amit Dartmouth úr mondott, ez érdekes volt, de helytelen. A kettős felhasználású termékek esetében nem arról van szó, hogy Európa Nagy-Britanniát meg akarja akadályozni az export tevékenységében, sokkal inkább arról van szó, hogy minden eh, európai exportőrnek ugyanolyan esélye legyen. Én úgy eh, ismerem Nagy-Britanniát, mint egy nagyon is eh, korrekt és jogot tiszteletben tartó országot. Vannak azonban más olyan európai országok, amelyek nem tartják be az összes törvényt, az összes szabályt, és nem figyelnek annyira oda arra, hogy mit exportálnak. És pontosan ez a szabály, ez az korrektül kereskedő országok malmára hajtja a vizet kérem, ne azt nézzék mindig, hogy mi a rosszabban, amit ne mindig abból induljanak ki, hogy Európa rosszat akar Nagy-Britanniának. Vannak olyan jogszabályok, amelyek bizony Nagy-Britanniának is javára válnak. Úgyhogy kérem, egy kicsit pontosabban vizsgálja meg, hogy miről van szó. Mi a szó? Obermeier. Herr Vorsitzende, Produkte Köszönöm szépen, elnök úr. A kettős felhasználású termékek közé azok a termékek és technológiák tartoznak, amelyek civil és katonai felhasználásúak is lehetnek. A számítógépek, a különböző légiforgalmi technológiák és egyebek tartoznak ide. Nagyon fontos megakadályozni a katonai felhasználását ezen a termékeknek, ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy ne korlátozzuk túlzottan ezen termékek forgalmazását a civil felhasználásban. A technológiák nagyon gyorsan fejlődnek, ezért fontos és helyes, hogy lehetővé tegyük az Európai Unió gyors és rugalmas válaszadását, reakcióját, ugyanis a harmadik országok sokszor versenyelőnyre tesznek szert, mert gyorsabban reagálnak, mint mi. Alapvetően a hatékony végrehajtás függ az alapvető keretfeltételektől, először is zökkenőmentes kommunikációra van szükség a tagállamok hatóságai között, Fontos a hatékony együttműködés a különböző ügynökségek között, amelyek illetékesek ez ügyben, és emellett súlyos szankciókat kell kiróni akkor, hogyha nem tartják be a szabályokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. De Hucht biztos úré a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én rövid leszek. Csak szeretném az Európai Parlamentet arról biztosítani, hogy elkötelezettek vagyunk, hogy minden egyes információt és dokumentumot átadjunk a parlamentnek, amikor a delegált aktusokat előkészítjük. Ezt azért, hogy a felügyeletet biztosíthatjuk, hiszen elköteleztük ilyen irányba magukat. Másodszorban, amit Sáke asszony mondott a szoftverről és egyébekről, biztos tudja, hogy az Európai Unió nagyon gyors lépéseket tett annak érdekében, hogy az internet monitorozó és üzenet elfogó technológiákat ne exportálhassák az EU-ból, és ne lehessen ezeket Szíriában és Iránban bevetni. Ez a javaslat, elnök úr, tisztelt képviselők, a sebességről szól amikor le kell venni valamit a jegyzékről, vagy amikor valamit fel kell tenni a jegyzékre. Ezért kérjük a beleegyezésüket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Uh, the final word is... A záró szó pedig a jelentéstevője, Fjellner úr, tessé. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nem arról van szó, hogy ne értenénk együtt, egyet az érdemi kérdésekben ezek a kettős felhasználású termékek, ezeket lehet haszni háborúra, emberek elnyomására, és ezért fontosnak tartom azt, hogy a legkomolyabban és a legszigorúbban szabályozzuk ezt az exportot. Azonban a probléma az, hogy nincs már ilyen szigorú szabályozás, azért, mert a Lisszaboni szerződés óta megváltoztak az eljárások. Túlságosan sokáig tartanak, és hogyha a világ változik, akkor mi nekünk is változnunk kell, a törvényhozásnak is változnia kell. Szükség van erre a jogszabályra, pontosan erről van szó. Nem kellene az egész vitát feje tetejére állítani, majd, hogyha oda jutunk, akkor fogadjuk el az új jogszabályt, de addig az Európai Bizottság javaslata alapján módosítsuk a meglévőt. Most arra, annak jött el az ideje, hogy ezt a jogszabályt fogadjuk el, ne pedig túl messzire tekintsünk. A raportőr munkáját, a vitát berekeztem. Szíves elnézést kérek azoktól, akiknek valamilyen jelentkezését nem tudtuk figyelembe venni. Az idő rendkívüli mértékben szorított. Ma 6 órakor, azaz szűk 8 perc múlva Folytatjuk a munkánkat szavazással. Az ülést tehát hat óráig felfüggesztem.